vezetőmet felmentették a vád alól. Ezek szerint Hollandiában mégiscsak van szólásszabadság. Kezdjünk hozzá a szavazáshoz, ahogyan önök is tudják, nagyon hosszú. Nem, bocsánat, van egy írásos nyilatkozatunk a megfelelő aláírási számmal. Ennek a száma 14 per 2011, Konstantinos Popakis, Richard Howard, Kósa Ádám, Éva Lichtenberger és Cecilia Wikström nyújtották be, és témája az ipari termékek ön, csomagolásán önkéntes Braille címkézés. A megfelelő többség illetve több mint a többség aláírta ezt a kérelmet, és az eljárási szabályzat 123-as cikkeje értelmében ezt közze is adjuk majd az elfogadott szövegek között, illetve az aláírók a nevét olvashatják majd a jegyzőkönyvben. Azt hiszem, Pupakis úr röviden szót kér ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök asszony!